ezeket a jegyzőkönyveket. A jogi szakbizottság szeptember 17-i ülésén a hármas bekezdés értelmében megvizsgálta új képviselők mandátumát, és azokat rendben találta. A közel következő képviselőkről van szó, Nyaki Irazabel, Bejta Fernández, július 1-től Edward Raoul Helvig és Ovidio Joan Szilági szeptember 4-től, illetve Martina Michels szeptember 5-től. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek ellenvetése, akkor ezen mandátumok érvényességét megállapítottak. Közlöm önökkel, hogy a szocialista frakciót elhagyta Nessa Childs,